Colleagues, welcome to the afternoon. Üdvözlök mindenkit, kollégák, a délutáni ülésem. Egy perc múlva szavazunk, mielőtt ezt megtesszük, kérem, hogy mindenki üljön le, mi hamarabb, minél gyorsabban. Nagyon kemény term, sok kérdést felvető napirendünk volt. Most pedig a pilot kísérleti projektről Péter Jár és mások kezdeményezték ezt, úgyhogy először Pitér asszonynak, ő a másik kezdeményező, adom meg a szót. Dziękuję pani przewodnicząca. W trakcie e, naszej... Köszönöm szépen, elnök asszony. A munka során kiderült, hogy az Európai Unión e, belül nagyon nagy számú határon átnyúló családi vita alakult ki, különösen a gyerekek elhelyezésével kapcsolatosan. Az Európai Parlament elé is kerül sok ilyen ügy. Ezért egy kísérleti projektre tettünk kérelmet a gyerekek ügyével kapcsolatosan. A bizottság azt jelentette ki, hogy a mi kísérleti projektünk az igazságügyi portálra is vonatkozik, tehát vannak átfedések más családjogi kérdésekkel, de azt hangsúlyoznunk kell, hogy a VIT a bizottság által adott válasz nem meggyőző. Az az is portálon vannak információk a vállással, a tartásdíjakkal kapcsolatosan, illetve a gyerekek elhelyezésével kapcsolatosan. A mi projektünk tehát nem arra irányul, hogy olyan információt helyezünk el máshol, ami már ott van az e-justice portálon, hanem kiegészítő információt szeretnénk gyermekvédelmi ügyekben szolgáltatni az állampolgároknak. olyan esetekről beszélünk, amikor a gyerekeket magához veszi az egyik szülő a másik hozzájárulása nélkül. A különböző támogatási mechanizmusokról nincsen elég információ, olyan esetekben, amikor gyermekvédelmi intézkedéseket kell alkalmazni. Volt egy tényfeltáró látogatás Németországban, az Egyesült Királyságban és Spanyolországban e témakörben és egy európai parlamenti állásfoglalást is elfogadtunk már. Nagyon fontos kiegészíteni azokat az információkat, amelyek az e-justice portálon elérhetők. Több évi erőfeszítésünk eredménye ez a munka. Hangsúlyozom, hogy nem meglévő információt akarunk egy másik formában ismertetni, hanem kiegészíteni az ott elérhető információkat a bizottságon belül is nagyon megoszlanak a vélemények. A tervezet készítése során gyerekjogi szakértőkkel is felvettük a kapcsolatot, és természetesen a szakértőnk az e-justice portált is ismeri, és egyetért velünk, hogy vannak hiányzó információk az ilyen esetekre vonatkozólag. A polgári jogi egység értékelte a mi kísérleti projektünket, és C kategóriába helyezték. Nem értünk egyet a bizottság következtetésével. Úgy gondoljuk, hogy az e-justice portálon elhelyezett információt konkrét esettanulmányokkal ki kellene egészíteni. Kérjük a kollégákat, hogy támogassák ezt a projektet a szavazás során kiegészíti ez eh, a mi szakbizottságunk munkáját. Köszönöm. Köszönöm szépen. Peter asszony, most szavazunk. Mellette elektronikusan is szavazhatunk, hogy pontosak legyenek az eredmények. Megnyitom a szavazást. Az EPP egy kicsit túlnépesedett mennyivel egy, egyel többen vannak. Most jó. Ha mindenki szavazott, akkor lezárom a szavazást. És egyhangulag elfogadtuk. Ragyogó, ami azt is jelenti, kedves kollégák, hogy most, hogy ezt elfogadtuk a Peti Bizottságban, később majd a két Költségvetési Bizottságban is szavazni fogunk erről, és ne felejtsen senki a szavazókártyáját a gépben. Exactly. And as you recall from the morning... És ha emlékeznek, délelőtt még maradt egy kis adóságunk, voltak logisztikai nehézségeink a 17. ponttal kapcsolatosan. Ez a 1053-as petíció a szervező folyón egy kiegyenlítő medence tervezet megépítéséről. Késett a petíció szerzője, késett a repülője, és Kiára Bosszerninek most meg is adom a szót, kérem, hogy 5 percre a felszólalását. Egregi membri della commissione... Igen, tisztelt petíciós bizottsági tagok, Kiára Bodalinnek hívnak, és ennek a petíciónak vagyok a benyújtója, és a Novaszkam bizottság nevében szólalok föl, ahogyan láthatják a képernyőn, négy hektárt akarnak tönkretenni az északi parkból, azért, hogy egy 10 méter mélyes, mélyű kiegyenlítő medencét hozzanak létre, amely 250 ezer köbméter vizet tárolna a szervéző folyóból azért, hogy ha túl magas a víz mi mennyiség akkor ide tereljék ki. És a Papa Giovanni területen van óvoda, iskola, bölcsöde, és ezek mind veszélybe kerülnének. Lombardia régiója egy végleges projektet készített, bár két közigazgatási bíróság ítéletre várnak Rómából, illetve Bresszóból. A park láthatják hatalmas nagy, és láthatják a fényképeken, amelyek következnek, hogy milyen sokfajta fa, növény, bokor, található, és a faunáról akkor még nem is beszéltünk, hiszen madarak, madárkák, favályok, vörös tarhonyú ugró, ugró, madarak, és különböző pillangók is laknak a parkban. Láthatják, ez itt egy híd, amely az északi parkot a Bruccánói területben lévő még nagyobb parkkal köti össze. Azért ellenőrzzük tehát ezt a medencét, a kiegyenlítő medencé kialakítását, mert egyrészt a parkot, a zöld területet, az oxigénforrást akarjuk megőrizni, másrészt 2017-ben az Európa Tanács a kontinens három legértékesebb területe közül az egyiknek nevezte ki ezt a parkot, éppen ezért kötelezettségünknek tartjuk, hogy megőrizzük ezt a parkot. Mintegy 3000 aláírás gyűjtöttünk össze, akik ellenzik az északi park történetét és tá- tönkretételét és támogatják a küzdelmünket. Az Szevezó néhány nap éri el azt a szintet, amely veszélyes lehet, -e. ugyanakkor a glifozát fertőzés, amelyet szintén hordozhat ilyenkor, nagyon nagy veszélyt jelenthet a lakosságra. Különböző veszélyes anyagok is szerepelhetnek a folyó víz, vízében, például nehéz fémek, amelyeket kancerogén vagy rákkeltőként osztanak be. Nos, hogyha létrejönne tehát ez a medence, akkor egy olyan ellenőrizhetetlen víz tömeget őriznének itt, amelyéből sok fertőzés származhatna, és egy sor toxikus kihatással jár, járhatna ez a minnyájunk életére. Hogyha a Szevezó folyót megfelelően szabályoznák, és a folyó folyamában lévő különböző műtárgyakat eltávolítanák, akkor um, ugyanúgy el lehetne kerülni a, az árvizet. Um, éppen ezért teljesen fölösleges, hogy a park tönkretételével tételével létrehozzák ezt a víztározó medencét. Éppen ezért, minthogy azonban a szevéző folyó nagyon fertőzött, ezért nagyon problémát jelentene, hogyha ezt a vizet a lakókörnyezetben tárolnák. 4 millió 200 ezer köbméter vízről van itt szó, és a 250 millió, 250 ezer köbméter vízbefogadó képesség semmi sem az ezt, az árvíz során jelentkező 4,5 millió köbméter vízhez. Tehát ilyen módon teljesen laikusként is megállapíthatjuk, hogy ez a medence nem volna képes arra, hogy az árvizeket megkerülje, ugyanakkor pedig tönkretenné az északi parkot és veszélyeztetné a lakosságot. Ez, még egyszer mondom, a folyó különböző vegyi termékek és anyagok által fertőzött. Az európai és a regionális vízszabályozásról és természetes vizek védelméről szóló szabályok mérvadók kell, hogy legyenek. Összességében mi, az állampolgárok komoly gazdasági veszélyt, illetve veszteséget is elszenvednénk, hiszen ezen medence létrehozásával, bűzolgő medence létrehozásával a lakásaink, ingatlanaink is elveszítenék az értéküket, ráadásul pedig addig, amíg építkeznének, nehéz teherjárművek járnák az utcákat, por volna és folyamatos zajterhelés. E, Terhel Mielőtt tehát befejezem mondandómat, megköszönöm a helyi lakósok nevében a önök figyelmét, kíváncsiságát, különösen Alberto Csíriónak és a munkatársának azt, hogy segítettek felhívni figyelmünket a PETI szakbizottságra, és végül önök pedig befogadták ezt a lehetős, ezt a petíciót, és köszönöm szépen, lehetőségünk van arra is, hogy ma itt lehetünk. Köszönöm. Köszönöm szépen a tájékoztatást. Most a bizottsághoz fordulok. Pruna asszony, Kérem tájékoztasson minket. Köszönöm szépen. A hidraulik is eh, kockázatcsökkentési projekt, eh, amely eh, kevesebb mint 10 milliárd köbméter vízre vonatkozik, a vonatkozó irányelv egyes melléklete alapján készül. Ezt az engedélyezés előtt egy hatásvizsgálati átvilágítási eljárásnak kell alávetni a vonatkozó jogszabályok szerint. Az átvilágításnak a célja, hogy megállapítsa, hogy valószínű-e, hogy a projektnek lényeges hatása lesz a környezetre, és hogy teljes körű hatástanulmányra szükség van-e az engedélyezés előtt. A hidraulikus kockázatcsökkentő építmény esetében, hogyha nem készítettek teljes környezeti hatástanulmányt még nem feltétlenül sértették meg az EU jogot. A petíció nem tartalmaz olyan elemet, amelynek alapján a bizottság arra a következtetése juthatna, hogy ez az előszűrés nem történt meg a projekt esetében, vagy pedig, hogy az illetékes nemzeti hatóság nem kíván a jövőben átvilágítást végezni az engedélyezés előtt. Figyelembe kell azt is venni, hogy ezen eljárásokon belül az illetékes nemzeti hatóságoknak figyelembe kell venniük a hármas melléklet minden feltételét, amely magába foglalja a projekt jellemzőit is, például, hogy az élővilágra, a tájra milyen hatással van, vagy hogy milyen baleseti kockázata van, és hogy hol helyezkedik el. Azt is hangsúlyozni kell, hogy az állítólag szennyezett vizek helyreállítása is a nemzeti hatóságok hatásköre. A petícióból származó információk alapján a bizottság nem tudta megállapítani, hogy az EU jog, környezeti jogát esetleg megsértették volna. A nemzeti hatóságoknál van az elsődleges felelősség a végrehajtásban, megfelelő eszközeik vannak az esetleges beavatkozások orvoslására, vagy hogyha esetleg egy projekt eh, károsítja az emberi egészséget vagy a környezetet. Köszönöm szépen. Most a kollégáknak adom meg a szót, senki nem, de mégis eh, Évi asszony jelentkezik. Grazie, Presidente. Köszönöm, elnök asszony. Először is meg szeretném köszönni a petíció benyújtójának, hogy eh, elkészítette, benyújtotta ezt a petíciót. Köszönöm, hogy a, ilyen sokan aláírták. Ez egy újabb olyan projekt, amely egy érintetlen zöld területet akar tönkretenni Milánó városában. Jól ismerem ezt eh, a területet, hiszen egészen közel lakom. Ez egy olyan projekt, amely elvileg egy problémát akar megoldani, a cementifikáció, a lebetonozás problémáját úgy, hogy újabb területeket veszel a természettől. Ahelyett, hogy a hidrológiai eh, problémát oldanák meg, amelynek komoly kihatása van a területünk részen, a szevezó folyam, folyó gyakran bizony eh, drámai módon kiönt, Ahelyett, hogy ezt a problémát akarnák megoldani, mindenfajta pót megoldást keresnek. engedélyek nélkül az elmúlt évtizedekben vettek el a természettől sok területet, és építették be, betonozták le, aszfaltozták le. A kérvényező, a petent, petíció benyújtója rávilágít eh, egy csomó hiányosságra ebben a tervezetben. És látni kell azt is, hogy ezzel a tervezettel a helyzet csak súlyosbodni fog. Az Európai Bizottság azt mondja, hogy az egész a tagállam feladata volna. Összességében én azonban az Európai Bizottságnak azt mondom, hogy a petíció benyújtója, nem tett említést a környezeti eh, tanulmányról, nem. Itt más kérdésről volt szó, a potenciális szennyezés kérdéséről, azon víz lesz szennyezett, amely ebben a medencében, ebben a medencébe vezetik majd be, és erről bizony az Európai Bizottság véde, véleményében nem hallunk semmit. Sajnos, bármit is mond a helyhatóság, nem lehetünk biztosak abban, hogy a víz minősége jó lesz, hiszen a víz minőséget már jelenleg is rossznak osztályozzák be. Glifozátot tartalmaz nagyon riasztó mértékben és közveszélyes mértékben, hanem nehéz fémeket is. Ezek az anyagok, amelyek mérgezőek, sőt halálosak is lehetnek, a kiegyenlítő medencében lévő vízben is megmaradnak, ráadásul itt nem folyik a víz, és ilyen módon fennáll a veszély annak, hogy ezek eh, bekerülnek a légtérbe. Kérdezem tehát, hogy eh, a bizottságot hogyan próbálják ezt megoldani, ezt a kérdést. Semmilyen erre vonatkozó adattal nem rendelkezünk, azért, mert a tagállamok esetünkben Olaszország nem készítettek tervet arról, hogy vízgyűjtő medencéket hogyan uh, kezelik. Kérdezem a bizottságot, hogy megkapták ezeket az adatokat, illetve mikorra kérik ezeket be a tagállamoktól. Hiszen így ezekkel a megoldásokkal csupán az emberek egészséget veszélyeztetők. Kérem az elnököt, hogy tartsuk nyitva ezt a petíciót. Mi több adjunk megbízásba egy tanulmány készítését, mely rávilágítana arra, hogy a folyók áradása, az árvizek hogyan oldhatóak meg olyan megoldásokkal, amelyek nem veszélyeztetik a környezetet és a lakosság egészségét, a legjobb gyakorlatokból kellene, ezeket kellene feltárnunk, és ezeket kellene másnak is alkalmaznia. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Alberto Csírió üdvözletét adom át. sajnos nem tudott itt lenni, mert a repülője e, késik. Egyetértek azzal, amit e, a petíció benyújtója mondott, és e, a képek is megerősítik mindezt, amit mondott. Nem lehet ide építeni egy ilyesfajta kiegyenlítő medencét, hiszen súlyos környezeti kárt okoznának ezzel, ráadásul a környezetben lévő épületeket is veszélyeztetnék. Csillió kollega egy kevésbé invázív megoldásra tesz maga javaslatot úgy, hogy a lombardai régió egy megfelelő felelősségteljes környezetvédelmi hatástanulmányt is elkészít, és arra van szükség, hogy a kevésbé invázív és a lakosság által elfogadottabb megoldást keressenek. Én is amellett vagyok, hogy tartsuk nyitva ezt a petíciót, és kövessük nyomon az eseményeket. Köszönöm. Terik Ábrász úr, köszönöm szépen. Egyetértek kollégáimmal, csak szeretnék eh, egy mondatot hangsúlyozni, amit a bizottság közölt velünk. Ez nagyon fontos. A bizottság azt mondja, hogy automatikusan semmilyen következtetésre nem juthatunk. Persze ez igaz, akkor időre van szükség. Nem automatikusan kell ezt megtenni, hanem vizsgálódni kell, eh, kivizsgálni, hogy mi történik. nem lehet csak passzívan elfogadni, hogy semmit nem tehetünk, hogy nincsen véleményünk, de igenis, hogy véleményre van szükség, lehet akár pozitív is, így vagy úgy. És nyitva kell hagyni a petíciót, hogy ezt tisztázni tudjuk. Köszönöm. Thank you very much. That concludes list of speakers, and I turn back to the... Köszönöm szépen, ezzel lezártuk a felszólások sorát. Most visszaadom Boszeli asszonynak a szót, aki a petíció szerzője. Legfeljebb két percben kérem zárja le a témát. Ah, semplicemente, cioè, volevo ricordare appunto... Csupán arra szeretnék emlékeztetni, hogy vannak más projektek is ezen kívül, amelyek kevésbé költségesek, kevésbé innovatívabbak, és mindenképpen könnyebben megtérülnek. Léteznek tehát alternatívák. Tudjuk, én nem vagyok persze mérnök, de tudom, hogy nagyon sok lehetőség van arra, hogy a árvízek vagy az árvíz veszély problémáját megoldják. Érdemes volna tehát a szakértők véleményét meghallgatni, ahol, és így rátekinteni újra erre a projektre, hiszen a szevezó árvíz problémájára van probléma, nem csak ez az egyetlen, hogy tönkretegyék ezt a parkot. Ez a projekt ugyanakkor még egyszer mondom, az állampolgárok egészséget veszélyezteti, és négy hektár városi parkot tesz tönkre. Köszönöm. Thank you very much. I'm... Um, Köszönöm szépen, Kuszolinos úr. A bizottságot kérdezem. Az értékelést a projekt minősége alapján, vagy pedig az eljárás rendje alapján hozták meg? Tehát az eljárást értékelték, vagy pedig a projektet magát? És kérdezem azt is, hogy ez az önök hatásköre, vagy sem, hogy megítéljék ezt. A Fókusz. Általában az eljárási aspektusokra összpontosítunk, de hogyha egyértelmű bizonyíték van arra, hogy minőségi szempontok is sérülnek az értékelésben, akkor további részletekbe bocsátkozunk. I don't want to. Köszönöm szépen. Most nem akarom kettejük között a vitát megnyitni, sok dolgunk van. Én azt gondolom, hogy most lezárhatjuk ezt a témát azzal, hogy nyitva hagyjuk a petíciót, és a petíció szerzőjéhez fordulok ez még nem a vége ennek a történetnek, még csak nem is a végkezdete, hanem a kezdet-kezdete. A regionális hatóságokhoz levelet intézünk, és aztán a következő lépés, hogy a koordinátorok elé kell ezt vinni, a különböző vezetők elé itt a bizottságunkban, hogy kérhetünk egy következő tanulmányt, hogy ezt az áradásos kérdést hogyan lehet orvosolni, mik a legjobb gyakorlatok, vagy legalább, hogy leltárt vonjunk a helyzetről, esetleg még egy megszer, meghallgatást is lehet szervezni. Vagyis a helyzetértékelésre a koordinátorok elé visszük ezt, és hogyha gondolják, az MB bizottságnak is küldhetünk egy levelet, tájékoztatásként Evi kolléga már jelentkezik is, anélkül is megtehetjük ezt, hogy szólna, mégis szeretne még valamit hozzáfűzni. Csak egy pillanat, elnök asszony. Az érdekelne csak, hogy ugye azt mondta, hogy a regionális hatóságokhoz is intéznek egy levelet. Igen, ez az első dolog. Nyitva hagyjuk, levelet küldünk, és hogyha így döntünk, akkor az MV-hez is elküldhetjük. Jelen pillanatban szerintem ez szükségtelen, mert először számba kell venni, hogy mit, mi van előttünk, de először a koordinátorok elé viszem. Nagyszerű, köszönöm szépen, és köszönöm a kérelmezőnek is a gyönyörű Milánóba. És most lépünk tovább a következő témánkra. Ez a 20. pont, ez eh, a 0502, 0503 és 0506-os számú petíciók ugye Balokornél van köztünk, aki az 503-as petíciót mutatja be. Tessék, 5 percben legfeljebb. Thank you for the hearing. Uh, I... Köszönöm, hogy részt vettünk a meghallgatáson. Az Európai Bizottságtól és az ESMA-tól szeretnék eh, segítséget kérni. Én vagyok az egyik magyar áldozata ennek az ügynek. Az Iron FX megtagadja azt, hogy le kifizesse a az ügyfelek pénzét. Én egy kis befektető vagyok, és nem voltak nagy veszteségem, nagy nyereségeim. Szeretném visszakapni a pénzemet, ez a családom meg takarítását, tehát tényleges személyek állnak tényleges történetek mögött, és én mindezt összegezni szeretném. 1700 kis befektetőt érintett az Iron FX ciprusi székhelyű cég csalása. Elképesztő az, hogy ez a cég megtagadta azt, hogy két éven keresztül kifizesse az ügyfelek pénzét, nekem több mint 25 ezer euróm van ennél a cégnél, és ezt vissza szerettem volna venni kb. 20 hónappal ezelőtt, tehát most várom a befektetéseim visszavonásának megvalósulását. Vissza szeretném kapni a pénzemet. A csalás az egységes belső piacon érvényesülő szabadságjogokhoz kapcsolódik, a ciprusi székhely társaságok kizárólag a ciprusi hatóságok felügyelete alá tartoznak. A jelenlegi EU-s e, e, jogalkotás értelmében a befogadó tagországnak nincsenek kompetenciái. A csalásra azért volt lehetőség, mert az európai e, hatóság nem járt utána, nem nyomozott ebben a kérdésben a ciprusi hatóságoknál. Ciprus egy kis ország, szigetország, és a finanszírozási felügyeleti szervekben néhány tisztviselő, hogyha ők nem hajlandóak betartani a fegyületi mandátumokat, a ciprusi befektetői cég a mértékben büntetlenül folytatott üzletet az EU-ban. Ez történt az Iron FX esetében. A cég több milliós ügyfélpénzeket nem fizetett ki, visszatartja ezeket, és továbbra sem vonták meg a működési engedélyét. Ez az eset megmutatja azt, hogy a ciprusi felügyeleti hatóságok sértették az EU-s irányelv pontjait, a úgynevezett wifi irányelvet. Az Fix Global nevű cég nem tett eleget hónapokon keresztül az operatív kötelezettségeinek, amely a MIFID eh, irányelv 13. cikkeiben szerepel. Ez pedig eh, nagyon fontosnak tartja az ügyfelek pénzének biztonságát. Mindezt a ciprusi hatóságok nyilvános jelentése is tükrözik. Siron FX Globálról kiderült, hogy 170 millió euróval tartozott 2015-ben, és az ügyfelek ezeket a befektetéseket nem kapták vissza. Ezen tény alapján a MIFID irányelv 8-as cikke értelmében a ciprusi hatóságoknak meg kellett volna vonni az Iron FX Globáltól a működési engedélyét, hiszen a cégnek az, az eredeti engedélyezéshez eh, eh, nincs joguk, és megsértették eh, azokat a szabályokat, amelyeket egy befektető cégnek teljesítenie kell. Itt nem megfelelősél eh, érvényes az Európai Befektetési eh, Piaci Felügyelhatóság vélemény szerint is. Az Európai Bizottság azt állítja, hogy nincs kompetenciája nyomozás elindításához az Iron Fix Global Limited társaság esetében. Az európai eh, hatóságnak azonban van jogosítványa mindenhez, még az egyes befektető cégek esetében is. A 17-es cikke értelmében, az ESMA rendelet értelmében az ESMA-nak joga van saját nyomozást indítani, saját kompetenciáján belül. Kérdésem az, hogy ők ezt miért nem tették meg, miért nem átlátható mindez, nem látok folyamatban elévő nyomozást. Az ESMA-hoz nagyon sok cég fordult panasztal, és mégsem indítottak nyomozást. Tehát hiányos az átláthatóság az európai hatóságoknál, és egy további alapvető elv, amely lehetővé tette a büntetlenséget, az a ciprusi és európai hatóságoknál az átláthatóság hiánya. fogyasztók nem tudják azt, hogy az európai hatóságok nyomoznak-e, vagy tesznek-e intézkedéseket a csaló cégek esetében. Az Iron FX cégről kiderült, hogy nem átlátható módon működnek. I, I would like to really just uh, uh, uh, request help to... Segítséget szeretnék kérni, egy kis uh, befektető számára, hiszen én bíztam a, rend, a rendelkezőben, a szabályokban, amelyeknek az Iron FX nem tett eleget. Ugyanabban a helyzetben vagyok, mint mások, nem tudom, hogy mit tegyek. Nagyon sokan félnek, illetve sokat beszélnek a helyzetről, mégis reménytelennek élik meg a helyzetüket, és ez az utolsó remény, hogy a családok visszakapják saját pénzeiket. Köszönöm. Elnök, köszönöm szépen. Tudom, hogy ezt eh, az ülést több petens is követi az interneten, tehát eh, figyelembe vesszük az önök hozzászólásait ezen az ülésen, és most pedig a bizottságot kérem meg eh, arra, hogy szóljon Angol Hűszen úr. Yes, Madam Chair. Köszönöm, elnök asszony. Ami a három benyújtott petíciót illeti, a 0503 06 osat illetve 2016-ból az Európai Bizottság tisztában van azzal, hogy számos panasz is beérkezett arról, hogy a piacokról és pénzügyi eszközökről szóló irányelvet a Siren FX több alkalommal is megsértett egy olyan cég, amely engedélyt kapott a e, ciprusi nemzeti szabályozótól. Ahogy a petíció benyújtó felhívta a figyelmet, a jelenlegi szabályok mellett a bizottságnak nincsen formális kompetenciája arra, hogy egyes esetekben beavatkozzon. A szabályok betartásának vizsgálata a nemzeti szabályozók feladata, és az ő feladatok, a piaci gyakorlatok figyelemmel követése is, illetve annak biztosítása, hogy a szabályokat megfelelő módon valósítják meg ami a petíciót illeti, illetve a panaszokat az infx effekszel kapcsolatban a Nemzeti Ciprusi Szabályozó felete, feladata, illetve a Ciprusi Bíróság feladata, hogy utána járjon a piaci résztvevők csalásának, mint például az Iron FX, illetve hogy megvizsgálja azt, hogy azokat a törvényeket betartják-e, amelyeket Ciprus elfogadott, és amelyel EU-s jogalkotást ültettek nemzeti gyakorlatba. Dekker kollégának adom meg a szót, aki a DG Justice képviseletében van itt. Köszönöm szépen, mindenkit köszönteni szeretnék, elnök asszony. Én egy olyan ponton kértem szót, amely nem hangzott el az összegzésben, de ezt a három petíció említette. És ez a pont a bírósági eljárásra vonatkozik, amelyet a pénzügyi ombudsman is ilyen megkísért a Ciprusi Köztársaság részéről. A petíció említést tesz arról, hogy a petíció benyújtói csalódtak, különösen ami a feldolgozás időtartamát illeti, a bírósági eljárások lassúságát, ezeket eddig még mindig nem zárták le, és ebben az összefüggésben az európai jogalkotás esetleges megsértése az alternatív eh, vitarendezést illetően. Ez a kérdés is felmerült. Itt a 2013 per 11 EU-s rendelet, eh, amely a fogyasztói viták rendezésére szolgál, alternatív vitarendezést is megjelöl a 2011 13 per 11 per EU-s rendelet bizonyos minőségi szempontokat rögzít az alternatív vitarendezéshez, illetve az ebben résztvevő felekre vonatkozóan, és az alkalmazás hatája limitált az ADR entitásokra, amelyeket a bizottság felé jelentettek az irányelv értelmében. Tehát az irányelv azt a rendszert rögzít, hogy a fogyasztóknak hozzá kell félni, félniük a viták tartalmához a kereskedőkkel, beleértve a pénzügyi szolgáltatások piacát az alternatív vitarendezésnél, és ezekhez minőségi követelmények is kapcsol, kapcsolódnak. Nagyon fontos, hogy a speciális entitások vesznek részt az alternatív viterendezési folyamaton, amelyeket a tagországok jelölnek ki. Ciprus egy ADR alternatív viterendezési entitást jelölt ki, ez pedig a Fogyasztóvédelmi Szolgálat Cipruson, versenyhivatal. Ennek az irányának a minőségi feltételei beleértve a hatékonyságra vonatkozó kívánalmakat, az adott eljárásokat illetően, Nagyon fontos, hogy 90 napon belül lezáruljanak ezek a folyamatok, és ez csak a jelentett alternatív rendezési entitásokra vonatkozik. És mivel említettem, a Ciprus, Ciprus versenyhatóságot jelölte meg, ők nem indíthatnak lépéseket, mielőtt a pénzügyi ombudsman Cipruson dönt. Éppen ezért, amennyiben a petíció benyújtói nem elégedettek folyamatokkal, amelyeket a pénzügyi ombudsman kezel, nem terjedhetnek ki a 2013 per 11 eh, per EU-s irányelvre. Ehhez hozzá szeretném fűzni azt, hogy a bizottság a megfelelőségi ellenőrzéseknél az ADR irányelvet illetően bizonyos olyan ügyeket talált, amikor jogalkotás megvalósult, Ciprus meghozta a törvényeket, és ezeket az ügyeket az EU palett folyamat keretében vetették fel, és a bizottság és Ciprus között gyümölcsöző volt az együttműködés mindenről, és új törvényeket fogadtak el nem régiben. Ezeket július 20-án tették közé, és a bizottság jelenleg vizsgálja az új jogalkotást azzal kapcsolatban, hogy megfelele mindez teljes mértékben az ADR irányelvnek. Köszönöm. Azt gondolom, hogy mindez rengeteg sok kérdést vet fel. A kollégák majd szót fognak kapni, de most még nem. Először az ESMA képviselőjét, Verlodinyák asszonyt kérem meg, aki osztályvezető. Parancsoljon, önél szó. Köszönöm szépen, elnök asszony, köszönöm szépen ezt a meghívást. Az eszme foglalkozott az elmúlt években ezzel súlyos ügyel, befektetőktől kaptunk panaszokat az egész EU-ból, illetve a hazai felügyeleti szervektől is, és nagyon fontos a jó értelmezés szempontjából az, hogy ki mit tehet a jelenlegi jogi keret értelmében. A bizottság emlékeztetett arra, hogy az EU-s szervek, mindegy, hogy bizottságról vagy az eszmáról van szó, nincsenek kompetenciáik arra, hogy beavatkozzanak az egyes egyéni esetekben a jelenlegi jogi keret mellett. A SZISZÁK, a Nemzeti Felügyelőszerv, pénzpiaci fegyetés szerv rendelkezik továbbra is kompetenciával és a Nemzeti Pénzügyi Ombudsman, illetve a ciprusi bíróságok azok, akik felelősek a viták megoldásáért az egyének eh, között és a befektető cégek között, tehát az Ironex között is. Az ESMA-t miért érdekli ez a téma? Az elmúlt két évben az ESMA több mint 500 panaszt kapott befektetőktől, miszerint sérültek a MIFID irányelv szempontjai, az Iron FX sértette ezeket, de nem csak az Iron FX. A típusú szabályozó ellen is érkeztek be panaszok, akik nem hoztak semmiféle intézkedést az Iron FX-szel szemben, és az EU-ban nagyon sok felügyeleti fordult az ESMA-hoz, nem amiatt, hogy az Iron FX-szel kapcsolatban aggályokat vetettek volna fel, hanem az online módon működő cégek esetében, akik agresszív módon értékesítettek termékeket. Tehát ez ezt már foglalkozik a kérdéssel. A befektetők védelme egyik célunk, másrészt pedig a hatékony, konzisztens felügyet megvalósítása a nemzeti szabályozók részéről. Mi az, amit az ESMA eddig el tudott érni? Megnéztük ezt a kérdést, mégpedig három különböző módon. Egyrészt az ESMA egy közös felügyeleti csoportot hozott létre 2015. júliusában, és ez a közös csoport egyrészt a sziszakból áll, másrészt egyéb hazai felügyelőkből. Az ESMA elnöke vezette ezt a csoportot, és az sziszak műveleteit vizsgálták. Ezután helyszíni ellenőrzésekre került sor, kilenc cégnél, akik Ciprusról indítják műveleteiket. Erre 2015 nyarán került szor. Nyolc szankciót eredményezett, amelyeket az ősszel valósították meg, illetve visszavontak a cégek engedélyét és ezek között terepelt az Iron FX is. A bizottság mértéke 2 millió euró fölött volt. Miután ezeket a cégeket megvizsgálták, további 11 cég vizsgáltára került sor a befektetők védelmének érdekében. mert hát ezt az ügyet felügyeleti szempontból kezeljük, és csak a szájszek felelős ezeket a cégekért, és figyelemmel követjük a szájszek fellépéseit. Második pont, a szabályozói szempontból vizsgáltuk meg a kérdést, az ESMA egy task force hozott létre, amelyben az EU-s nemzeti szabályozó képviseltette magát, és megpróbáltuk ezeket a bonyolult termékeket megvizsgálni, amelyekbe CFD-k is beletartoznak, illetve egyéb bonyolult termékek. Ezen kívül számos kérdésre és választ is kiadtunk két figyelmeztetést, a legutóbbi 2016. júliusából származik, és ebben eh, konkrétan kitérünk arra, hogy ezek a termékek veszélyesek, vagy pedig nem szabad megfelelő befektetési tanács nélkül értékesíteni őket. Tehát világosra tettük azt, hogy ezek a termékek súlyos veszteségeket eredményezhetnek. A figyelmeztetés végén egyértelműsítettük azt, hogy az ESMA gondolkodik azon, hogy hogyan készüljön fel legjobban azokra az új kompetenciákra, amelyekkel majd 2018. januárjával rendelkezik az új MIFID rezsim értelmében. Harmadik megjegyzés, volt egy bilaterális találkozó a Szájszek és az ESMA között közvetlenül valósult meg a találkozó, információt kért, a Szájszek, válaszokat, további információkat, és ebben voltak tisztázási kér, kér, kérések is a számbevőszék jelentésével kapcsolatban bizalmas marad ez a levelezés. Nézem az időt is, mindjárt lejár a hozzászólás időm. Ezt a munkát a közös csoport munkájával együtt, ez a munka nagyon fontos alapja az eszma számára, ahhoz, hogy gondolkodjon arról, hogy hivatalos nyomozást indít a 17-es cikke értelműen az EU-s törvények elleni sértés, azért, hogy megoldja e, ezt a szóban forgó ügyet. Ami az említett kompetenciákat illeti, gondolom nagyon világosnak kell lennie annak, hogy itt e, az eszma részéről is diszkrécióra van szükség. És fontos azt hiszem előtt tartani, hogy amikor ezt az eltököltséget vizsgáltuk, akkor az ESMA azt is megnézte, hogy mit lehet egy formálisabb nyomozás keretében elérni, mindahhoz képest, amit már az elmúlt két évben sikerült elérni. Amennyiben a board megállapodik, ők, illetve az ESMA készíti nem kötelező érvényű ajánlást, hogyha a bizottság támogatja ezt a nem kötelező érvényű véleményt, akkor ebből egy kötelező érvényű anyag is születhet. Viszont világosság kell, tenni, és Balogúr is elmondta a véleményt. Ez a vélemény nem jelentheti azt, hogy az ma egyéni döntést hoz. Ennek oka az, hogy a 17.6-os cikkely értelmében ezt a döntést csak akkor lehet alkalmazni, hogyha közvetlenül alkalmazandó szabályozások érvényű, érvényesülnek. Tehát itt egy irányelvről van szó, nem rendeletről. Az, hogy nyomozást indítsunk-e vagy sem, erre még nem történt kérés, az ezt már először meg akarta várni, és fel akarta mérni azt, hogy a szerszek milyen fellépést alkalmazók, mennyire érintettek, és a nyár vége előtt kell ezeket kialakítani, és az utolsó megjegyzésem biztosítani szeretném önöket a felől, hogy az ESMA mindig is reagált az összes szabályozás, illetve panasz esetében. Igazából a panaszok sokat továbbra is tájékoztattuk, nem minden második héten, de legalább hat havonta a felügyeleti eh, munkához megfelelő időre van szükség, illetve a szükséges intézkedések kialakításához is. Köszönöm szépen, köszönöm a figyelmüket. Köszönöm szépen, köszönöm ezt a nagyon világos magyarázatot, és köszönöm, hogy igyekezett elmagyarázni ezt a roppant komplex helyzetet. Nem olyan könnyű persze ezt átlátni és megérteni, hogy történt ez meg. Sok kérdésem volna nekem is, de persze először a kollégáknak adnám meg a szót, Papadakusz képviselő. Köszönöm szépen, elnök asszony. Kaptam a petícióval kapcsolatos különböző információkat, és úgy tűnik számomra, hogy végezetül pedig a pénzügyi ombudsman figyelmébe is került ez a kérdés. De nem teljesen sikerült ezt a kérdést teljes komplexitásában megvizsgálni. A, hogyha tényleg a közösségi jog vonatkozik ide, akkor itt határozottan kell fellépnünk. Can I also add... Engedjék meg, hogy én is néhány kérdést feltegyek. Amennyiben az EU-ban biztosítandó védelem nem elegendő, és úgy tűnik, hogy ez itt az es, ez a helyzet állít fenn, és az ESMA legalább olyan népszerű, mint a petíciós bizottság, sokan foga, fordulnak levéllel hozzájuk. Nos, tehát ha ez így van, akkor miért engedélyezik az ilyen kétes cégek kereskedését? Másodszorban, ez a kérdés kézenfekvőnek tűnik. Másodszorban miért kezelik ezeket az ügyeket külön, akkor, amikor sok ezer ilyen ügy jelentkezik, tehát valamilyen kollektív jogorvoslati lehetőségre volna szükség? Harmadsorban bizonyos cégekre már szankciókat vetett ki a bizottság, illetve az ESMA. Kérdezem, hogy mit terveznek, tervezik, hogy visszavonják ezen cégek engedélyét, amelyek, hogy most óvatosan fogalmazzak, hát nagyon kevésé átláthatóan gazdálkodnak, végzik tevékenységüket. Nem tudom, hogy kérje még, illetve hogy ki akar válaszolni. A bizottság vagy az ESMA képviselője. Um, Madam Chair, thank you. Elnök asszony, köszönöm szépen, köszönöm a kérdéseket, amelyeket hozzám intéztek. Valódi közösi, közös erőfeszítést kell tennünk, hogy minden kérdést megválaszoljunk. Először is az ön által feltett kérdést uh, igyekszem megválaszolni, hogy miért engedélyezik egyáltalán a kereskedést. Nos, itt az eredeti felszólalásomra utalok vissza, jelesül, hogy a nemzeti szabályozó lehetőség, hogy döntsön arról, hogy megítélje, hogy a szolgáltató által kínált pénzügyi termékek megfelelnek-e a törvényes előírásoknak, vagy sem. Ami pedig az egy egyedi kezelést illeti a bizottság feladata az irányelv érvényesítése, átültetése területén abban áll, hogy biztosítsuk, hogy a szabályokat korrekt, megfelelő módon ültették át a tagállamban, esetünkben, tehát Ciprusban. A bizottság akkor szólamolhat föl, akkor interveniálhat, avatkozhat be, hogy úgy találja, hogy a szabályokat nem ültették át megfelelően. Ám a panaszok természete alapján azt mondhatjuk, hogy itt egy befektetési cégre vonatkoznak a panaszok, és a panaszokból nem derül ki, hogy egy szisztematikus hiba e, történt volna az átültetés során, hogy a tagállam az EU jogszabályt nem megfelelően ültette volna át. Ezért egyedileg kezeljük ezeket a panaszokat. Ami pedig a ombudsmanra vonatkozó kérdést illeti, talán a DG Justos kollégám válaszolhat. Köszönöm szépen, elnök asszony! Úgy értelmezem a kérdését, hogy ezekkel a kérdésekkel miért nem csoportosan foglalkoznak, foglalkozunk. Nos, a végleges viterendezés keretén, az alternatív viterendezés keretei alapján nem lehet befolyásolni, hogy a tagállamok milyen rendszert alkalmaznának. Európai jogszabály ezt nem tudja befolyásolni. Lehet, hogy egyes tagállamokban csoportos kereset benyújtására van lehetőség, másokban pedig csak egyéni jogvitákat lehet kezelni. Ami pedig a jogorvoslat kérdését illeti, de bizonyal ezzel tisztában vannak, a bizottságnak 2013-ban adott ki a bizottság egy eh, kollektív jogorvoslatról egy ajánlatot, amely azt ajánlja a tagállamoknak, hogy eh, a kollektív jogorvoslat lehetőségét vezessék be jogrendjükben, többek között az olyan jogvitákban, mint amelyről jelenlegi szó van. Ez a bizottsági ajánlás egy specifikus határidőt is megfogalmaz, és a bizottság azt vizsgálja meg, illetve a 2013-as ajánlás azt mondta, hogy a tagállamok két éven belül kívánatos, hogy megvizsgálják ezt a kérdést, hogy hogyan vezessék be, és a bizottság két további év után fogja ezt ellenőrizni, tehát ezt a nyomonkövetési folyamatot idén fogjuk végrehajtani. Köszönöm. Nos, hát az egyik válasz az, hogy itt irányelv és nem, re, nem rendelettel van ö, dolgunk, és hogyha ezért van különbség az egyes országok között. Azt hiszem, hogy megadom a petíció benyújtójának további két percre a szót. Köszönöm szépen. Én azt kell, hogy mondjam, hogy a szájszekhez, a pénzügyi ombudsmanhoz is fordultam, minden ciprusi szabályozóhoz. Tehát a szájszek nem válaszolt, és a pénzügyi ö, ombudsman 20 hónapja nem méltatja válaszra a levelemet. A pénzügyi ombudsmanra semmilyen időhatára nem vonatkozik a ciprusi törvény alapján. Nem ADR entitásnak tekinthető a pénzügyi ombudsman, tehát nem kell ezen irányelvnek megfelelniük. Ilyen módon örökké valóságba húzódhat a vizsgálat az eszmához is fordultam, ők nem tudtak sem, semmit sem tenni, de hát akkor felmerül a kérdés, hogy honnan kaphat a befektető segítséget. Persze, bizonyítani tudom minden egyes eh, jogosultságomat, az állításaimat, minden referenciaszágmal, minden dokumentummal rendelkezem, mondanom sem kell. Azt kell, hogy mondjam, hogy az eszmáltal mondottakkal nem értek egyet hiszen az ESMA-tól nem azt várjuk, hogy egyéni jogvitákat oltsanak meg, hanem az EU szabályait kellene konkrétan érvényesíteni. Ciprusban 20, 127 befektetési cég van bejegyezve, de sok befektetővédelmi szabályt nem ültettek Hát Például nincsen megfelelő befektetői kompenzációs alap, nem rendelkezik, nincsen Ciprusban a pénzügyi ágazat számára alternatív vitarendezési eh, rendszer, és a 127 ciprusi rendszer, egy-két ciprusi közigazgató, közigazgatási munkatárs döntése alapján az egész EU-ban tevékenykedhet és fennáll a veszély, hogy nem hatékonyak, vagy akár korruptok, és ilyen módon az EU-ban számos visszaélés történhet. Köszönöm szépen, ezt nem kommentálom, de tudomásul veszük, amit mondott. Összefoglalom. A petíciót nyitva tartjuk, és a bizottságtól új információkat kérünk, főleg az átláthatóság hiányáról, illetve a szájszegben az emberi erőforrások hiányos volváról, voltáról, hogyha a szájszegben a munkatársak fele beteg, a másik fele szabadságon van, akkor bizony nagy problémával állunk szemben. A kérdéssel ugyanakkor a ciprusi pénzügyi ombudsmanhoz és a szájszekhez is fordulhatunk, hogy aggájainkat fogalmazzuk meg a késedelem okán, az átláthatóság hiányának okán, és kérhetjük az ő tanácsukat, hogy milyen további lépéseket tegyünk. Végezetül pedig úgy gondolom, hogy mindenfajta késedelem nélkül az Európai Ombudsmanhoz is fordulnunk kell, hogy megkérjük, hogy az ő SciSec cég irányába való vizsgálódásuk hogy áll. Szorosan együttműködünk az Európai Ombudsman hivatalával, tehát ezt megtesszük, és gyors válaszra számítok. Ez a kollégák számára elfogadható ez az eljárás? Rendben van, akkor így járunk el. Köszönöm szépen. Sajnos nem tudom önnek most már megadni a szót ebben a kérdésben, hanem a következő a petícióra 1109-esre térünk rám a Baleári szigeteken az új öm, öm, idegenforgalomra kivetett új adójáról Manuel Sandino López itt van. Közöttünk megkapja a szót. Kellemes délután, Először is szeretnék köszönetet mondani azért, hogy ma itt megszólalhatok. A bizottság egy dokumentumot dolgozott ki ezzel a témával kapcsolatosan, ezt szeretném vitatni. A bizottság elismeri, hogy a diszkrimináció akár indokolt is lehet, mi pedig azt mondjuk, hogy létezik ez a diszkrimináció. A bizottság összekeveri a diszkrimináció területét. Hogyha a Baleár szigetek esetében tekintjük a diszkriminációt, akkor különbségtételt kell tenni a Beleár-szigeti lakosok, illetve a többi európai állampolgár között, beleértve azokat a spanyolokat, akik oda látogatnak. Aki ide látogat éjszakánként 0,25 eurós adót fizet, a külföldiek pedig 93 százalékot fizetnek. Persze formálisan ugyanannyit fizetünk, a közgazdászok ezt az adóexportnak nevezik. Több sajtócikk is született már a témáról. Katalóniában is van hasonló adó, Spanyolországban és Európában egyedülálló módon A Balár-szigetekre látogatók gazdasági erejétől függ ennek az adónak a sikere. Regionális adó ez, és nem önkormányzati, ahogyan a legtöbb idegenforgalmi adó Európában működik. Ez egyszerűen adó, és nem jár ellen, ellenében semmiféle szolgáltatás. Hogyha van eh, valamilyen eh, kényszerítő körülmény, így érvel a bizottság, akkor indokolt lehet eh, az diszkrimináció. A belári kormányzat, amely a turista adót kiveti, majdnem ugyanakkor megfogalmazta az visszisztítási kódexet, amelynek az a célja, hogy a Beleár szigeteki vízpolitikát finanszírozza, ugyanúgy, mint ahogyan azt a, az idegenforgalmi adónál állítják. Ez egy igazságtalan adó az európai turisták számára. Számomra egyértelmű, hogy a vízkezelést az helyi lakosokkal akarják megfizettetni. Ez az téma a helyi kormányzat hatásköre. Itt tehát nem sürgősségi vagy rendkívüli adóról van szó. Ez azzal érvelnek, hogy az turizmus hatásait próbálják enyhíteni ezzel az adóval. Egyértelműen költségvetési célokkal vetették ki ezt az adót, hogy a gazdag embereket megadóztassák, és így bevételt nyerjenek. Jogilag nem lehet ezt környezetvédelmi adónak nevezni, azon az elven alapulva, hogy a szennyező fizet ezzel évvel pedig a benári kormányzat. elindítottak egy ötletbőrzét, és úgy mond, hogy a beszedett pénzt mire költség, de hát szó sincs arról, hogy a kormányzat ne tudná, hogy mire költse el a pénzt formálisan nem minősül hozzáadott értékadónak ez az adó. Nem is akarok a részletekbe menni, de itt is a bizottság a felszíni érveket hangoztatja csak. Nem ugyanez az adó, mint a hozzáadott értékadó, de soha nem találkoztam senkivel, aki meg tudná különböztetni az hozzáadott értékadót ettől az idegenforgalmi adótól. Hogyha valaki hotelben száll meg, akkor nem tudja elkerülni ezt az adót, akkor nem kettős adóztatásról van szó? Az ÁFA irányelv 78. cikkére hívnám fel a figyelmüket. Arra kérem a parlamentet, hogy vizsgálja meg ezt a helyzetet, és a spanyol királyságot hívja fel arra, hogy az európai turisták számára hátrányos és az EU-s joggal ellentétes gyakorlatot szüntesse meg. Köszönöm szépen. Thank you very much. And Köszönöm szépen. If, uh, Mr. Mon- a bizottság részéről Mones Paleha úr van jelen, Kérem, eh, hogy mondja a bizottság álláspontját. Köszönöm szépen, elnök asszony. Eh, a turista adó olyan eh, adó, amelyet idegenforgalmi szálláshelyek vetnek ki a Baleár-szigeteken, vidéki szálláshelyekre és egyéb szálláshelyekre is vonatkozik ez. Ez olyan adó, amely nem valósít meg közvetlen diszkriminációt az Európai Unió állampolgárai között, ugyanúgy alkalmazandó az ott tartózkodókra, a belföldiekre, külföldiekre, hogyha idegenforgalmi célral érkeznek a szigetekre. De elképzelhető, hogy közvetett diszkrimináció létezik bizonyos esetekben, de itt a bizottság érvelése szerint nem valósul meg. Az indirekt közvetett diszkriminációhoz arra van szükség, hogy az adott adóforma, még ha formálisan külföldiekre és belföldiekre is vonatkozik, mégis a gyakorlatban csak a külföldiekre vetnék ki. De be tudtuk bizonyítani, hogy az Balear szigeteken ugyanúgy vonatkozik a spanyol állampolgárokra a, az adó, mint a külföldi állampolgárokra. A gyakorlatban, ahogyan a petíció szerzője is elmagyarázta, a tagállamokban egyéb helyi regionális adók is léteznek, amelyek idegenforgalmi szolgáltatásokra vonatkoznak. A gyakorlatban ezek az adók általában a, az adott önkormányzat vagy régiótól kül más illetőségű személyekre vonatkoznak, és ebben az esetben a Balázs-szigetek adó nem kivétel. A különbség csak abból adódik, hogy a Balár-szigetek nagyon népszerű nemzetközi turisztikai célpont, és ezért az Európai Unió különböző országainak állampolgárai gyakran érkeznek a Balear szigetekre idegenforgalmi célon. Ha csak kvantitatíve vizsgáljuk meg, hogy hány külföldi turista van, és ezt hasonlítjuk össze a belföldi turistákkal, ez még nem elégséges ahhoz, hogy a közvetett diszkriminációt megállapítsuk még ha tudnánk-e bizonyítani, bár mi úgy gondoljuk, hogy nem bizonyították, a közvetett diszkrimináció tényét egy olyan adó, amelynek a célja, hogy egy alapot hozzon létre, amely a fenntartható idegenforgalom projektjeit hivatott finanszírozni, akkor ez indokolhatja az adót. Meg kell csak vizsgálni, hogy milyen közjó érdekében hozzák létre az említett pénzalapot. Van egy másik része is ennek az érvelésnek, és a petíciónak is, amelyben arról esik szó, hogy a kérdéses adó az áfa irányelvet sérteni. El kell mondani, hogy az áfa, a héja más adókkal, specifikus adókkal összeegyeztethető, például az, ad, az alkohol, az dohánytermékek esetében jövedéki adót is kivetnek, vagy regisztrációs adót a járművekre, és ettől még az áfa is kivethető. A hozzáadott érték adónak megvannak a maga kritériumai, de ez nem akadályozza meg, hogy az adott tagállam más adót is bevezessen, A legfontosabb elem, hogy általános legyen az adó, amely minden szolgáltatásra kiterjed, az élelmezésre, az oktatásra, mindenféle szolgáltatásra és árura. Ekkor nevezhető csak hozzáadott érték adónak valami. Ez a kérdéses adó, specifikus adó, csak az idegenforgalmi szolgáltatásokra vonatkozik, tehát így a HIA irányelvre nem vonatkozik, és azt nem is értheti. Köszönöm szépen. Köszönöm. A Rossz Eszteres Fragot szeretne szólni. Gracias. Bien, en primer lugar, muchas gracias al... Köszönöm szépen először is a kérelmezőnek, akit, aki az Szállásadók Szövetségét képviseli. nem az a célunk, hogy ezt a, az adót megvédjük, vagy sem, ez egy regionális ügy. A 2016-os rendelet megalapozza ennek az, alap, ennek az adónak a jogalapját. Ez egy olyan adó, amely hatályban van, és az európai jogszabályoknak megfelel a bizottság magyarázata szerint összhangban van az adójogszabályokkal, ez az adó nem. Már kértünk a bizottságtól uh, magyarázatot, és kértük, hogy uh, adjon magyarázatot a jogszabályokra, de a bizottság végül is arra a következtetése jutott, hogy nem sérti az európai jogszabályokat ez az adó nem, de további információkat kért a szállásadók szövetségétől, hogy a helyi és nem helyi lakosok közötti diszkrimináció tényét megvizsgálja. Ez 2016-ban történt. Augusztus 26-án kérte a szövetség a bizottságot, a bizottság választ adott. Időközben a majorkai hotel szövetség, akinek az érdekei egybeesnek az említett szövetséggel, két dolgot tett. Először is a balear bíróság elővitte az ügyet. 2016-ban megkezdték az eljárást. Várjuk, hogy a Balear-szigeteki bíróság mit mond ki. Idén 30, március 31-én a bizottságnak is intéztek, a Juncker bizottságnak egy megkeresést, hogy pontosan mondja ki, határozottan a bizottság, hogy ez az idegenforgalmi adó megfelele az európai jogszabályoknak, holott megkülönbözteti a külföldieket és a belföldieket. Ez mindenféle szállására vonatkozik hotelekre, vidéki házakra, de a megkülönböztetés az, hogy a rezidens, a belföldi lakosokra nem vonatkozik, csak a külföldiekre. Az Európai Bizottságtól azt kérjük, hogy a Majorkai Hotelszövetségnek is válaszoljon, hiszen egy ugyanilyen értelmű megkeresést intézett a bizottsághoz. Aztán, hogyha válaszol, akkor majd meglátjuk, hogy a petícióval mi történik, de a Majorkai Szövetség által márciusban benyújtott petícióra is válaszolniuk kell majd. Lehet ez az álláspontunk, hogy nyitva hagyjuk a petíciót, és várjuk az Európai Bizottság válaszát. Terik Ábrasz úr. Köszönöm, elnök asszony. Yo eh, estoy, la verdad, lo voy a decir con toda la simpatía del mundo si puedo, pero muy sorprendido. Nagyon meglepődtem, mert ez az első alkalom, hogy valaki nem a saját házatáját védi, hanem a külföldieket. Hát ez egy nagyszerű példája az európai nemzetközi szolidaritásnak, egy kicsit azért mégis meglep. A második dolog, egyáltalán nem értem a petíciót. Probléma is el mert itt ugye diszkriminációról beszél, hogy ez a problémája úgy használjuk a diszkrimináció szót, mint hogyha bármilyen megkülönböztetés már diszkrimináció lenne. Az a fő diszkrimináció, hogy a külföldiek sokkal többet keresnek, mint a Palma de Mallorcaiak. A Major ki a majorkaiaknak mondjuk az megkülönböztetés, hogy Katalóniában útdíjat kell fizetni, Madridban pedig nem. Ilyenféle különbségek mindenféle adódnak egy országban. A diszkrimináció annyira összetett fogalom, hogy mindenki megpróbálja a saját érdekében kihasználni, de azért nem szabad minden évnek ezt felhasználni. Más helyeken is léteznek ilyen idegenforgalmi adók. Katalóniában is van ilyen, Bilbaóban is. Önmagában az, hogy önök azt mondják, hogy ennek az adónak az összege a vízkezelésre fordul, és önök rájöttek, hogy van egy másik adó is, amit ugyanerre használnak, hát ez az érvegem különösebben nem hat meg. ez nem tiltja senki, hogy egy nagyobb célt különböző forrásokból finanszírozzanak. Én nagyon gyengének érzem ezt a petíciót, és annyira zavaros az érvelése a diszkriminációs alappal kapcsolatosan, hogy én inkább azt mondanám, hogy zárjuk le, és a külföldiek vagy a, a katalánok, hát fizessék meg a két eurót, hogyha Majorkára utaznak. Thank you very much. Köszönöm szépen. Most pedig nem akarnám önnek megadni a szót, hiszen ön már öt percig beszélt. Én nem szívesen adnám meg a szót, csak hogyha tényleg egy perc alatt tud megszólalni, akkor adnám meg a szót önnek. Köszönöm szépen, csak annyit szeretnék elmondani, hogy én továbbra is a diszkrimináció elvét hangoztatom, számunkra ez evidens. A diszkrimináció a koncepcióban rejlik, egy olyan adóról van szó, amelyel csak a, külföld, a külső helyszínről érkezőket uh, sújtják. Ez egy védhetetlen ügy, hogyha ez nem diszkrimináció, ami 93%-ban érinti az adófizetőket, akkor nem tudom, hogy mi a diszkrimináció. Számunkra ez diszkriminációt jelent, hiszen az európai turistákra vonatkozik, és a helyi lakosok költségeit kívánják velük megfizettetni. Köszönöm. Thank you very much. I think it's... Köszönöm szépen. Azt hiszem, hogy itt az ideje, hogy összefoglaljuk a ideig elhangzottakat. A bizottság világosan elmondtam, hogy nincsen oka arra, hogy a turisztikai adó kivetéséről Spanyolországgal jogvitát nyisson, hiszen a jelenlegi adó megkülönböztetés nélkül a turistákra és a nem turistákra egységesen vonatkozik. Persze nyitva tarthatjuk a petíciót, de azt hiszem ez hibás volna, azt hiszem, hogy le kell zárnunk a petíciót, hiszen ez egy olyan kérdés, ahol nem tudunk további vizsgálatosokat, vizsgálatokat alkalmazni. Tudom, hogy Róza a Balári szigetekről jössz, de légy, légy szíves, egy picikét pártatlan, tessék, megadom szót, de csak nagyon röviden. Nem úgy akarok most állást foglalni, hogy kimondom, hogy van-e diszkrimináció vagy sem. Én csak arról beszélek, hogy a Majorkai Szállásadók Szövetsége intézette a bizottsághoz egy levelet, erre válaszolnia kell, és addig szeretném nyitva tartatni ezt a petíciót, amíg a bizottság válaszol a majorkaiak levelére, és hogyha meg történt ez, akkor lezárhatjuk. egy-két hónapon belül szoktak válaszolni a megkeresésekre. Várjuk meg, hogy a majorkai levélre válaszoljanak, hiszen ez ugyanolyan tartalmú, mint az ibizai szállásadók szövetségének a levele. Én csak ennyit szerettem volna kérni, én nem akarok állást foglalni ebben az ügyben, csak azt akarom, hogy az hivatalos választ megkapjuk. Rendben van, akkor úgy járunk el, hogy megkérjük a bizottságot, hogy egy gyors választ adjon számunkra erről a levéről, és utána pedig a B eh, tételi eljárást alkalmazhatjuk, és ezt eh, lezárjuk a petíciót. Egy gyors válaszra várunk. Köszönöm szépen! Most pedig már is tovább megyünk. 20, 22-es napi rendi pontot elhalasztottuk, és már is a 1088-as petícióról ö, kezdjük a vitát. A fakta az adóalanyok általi, USA adóalanyok általi betartásáról szóló amerikai törvény, ö, amely is érti az uniós jogokat. A petíció benyújtója ö, egy JR rövidítésű személy, és most megadom önnek nevű személy, és megadom neki a szót. Köszönöm szépen, elnök asszony. Igyekszem bölcsen felhasználni az öt percemet. Azt hiszem, hogy a petíció részletesen beszél a fakta jogszerűségének kérdéséről, és arról beszél, hogy az az EU jogszabályt, például az emberi jogok kartájának több cikkét sérti, és az ECON és a bizottság véleménye is ebbe az irányba mutat. A francia alkotmány 51. alapját is sértik, erről nem akarok beszélni, hiszen részletesen beszél erről a petíciónk, ezért cserébe inkább arról beszélek, hogy hogyan működik a faktam. A fatkam egy teritoriális USA törvény, EU állampolgárokat, cégeket érint. 2010-ben fogták, fogadták el a fatkát. Voltak éppen az USA állampolgárai által offshore számlákat alkalmazó csalások megakadályozására vezették be. Ugye ez a UBS eh, botrány után hozták létre ezt a, ezt a szabályt, ezt a törvényt. A FATKA az, eh, az nem USA pénzügyi intézményeket arra kötelezi, hogy az USA person az USA személyé, nem mondom el, hogy hogyan definiálják ügyfeleiket, mutassa be. Mindenki látta a Wall, a Wall Street farkasát, hát azt kell, hogy mondjam, hogy ez a Wall Street farkasa számára ez nem, akar, nem, eh, nem jelentkezne, jelentene akadály, de számomra igen, a, a fakta, a fatka olyanokra vonat, vonatkozik, akik eh, származások alapján USA állampolgárok, mint én is. Én a, amerikainak hangzom, nem, soha nem éltem az USA-ban, nem tanulmányoztam, ott nincs a családtagom, nincsen társadalombiztonsági számom, soha nem szavaztam az USA-ban, órákig beszélhetnék, de csak 5, 5 percen van. Egyszerű a történetem. Apám ír, anyám franciám. Apám a Harvardon írt a doktori értekezletét, <laughs> a szüleim elvállottak, a, a anyámat deportáltak 5 éves kor, korában, ugyanakkor az apám visszatért Angliába. Azonban egy valami történt, én Amerikában születtem. Mit jelent ez? Nos, nem akarok hosszan elidőzni ez USA törvényekről beszélve, de um, itt a szigorú birthright citizenship elve érvényes, hogyha valaki ott megszületett amerikai állampolgár, hát ez engem megfertőzött, ez olyan, mint egy szülők által átadott fertőzés az amerikai állampolgárság számomra. Hát ez nem olyan vicces, hogyha megtörténik az emberrel. Másrészt az USA-ban az állampolgárra alapuló adózás elve érvényesül. Mondván, hogyha egy kormány szolgáltatásokat biztosít számára, akkor um, uh, az állam, más, minden más ország azt mondja, hogy ha itt élsz, akkor adózzál ám. Az amerikaiak és a másik ország egyedül Eritrea, aki az állampolgárság alapján vetik ki az adókat. Mondván, hogyha amerikai állampolgárnak születtél, akkor Amerikában kell amerikai adó rabszolgaságba születtél, itt kell fizetned az adót. Az USA és Eritrea, tehát ez a két ország, aki ezt alkalmazza, és az ENSZ állásfoglalása Eritreát kritizálja ezért a gyakor, gyakorlatért, de jó volna, hogyha az ENSZ az USA-t is kritizálni ezért a gyakorlatért. Tehát mit tesz a fatka? Nos, hát a fatkam eh, elfogadásáig az USA nem tudta alkalmazni a, az állampolgárság alapú adózás elvet. Mit tettek az amerikaiak? Elfogadták ezt a fatkát, és a fatka voltak éppen lehetővé teszi az USA adóhatóságának, hogy a saját területén kívül is kiterjessze az adófizetési kötelezettséget. Voltak éppen tehát az állampolgársági adó elve extraterritoriális szintre emeli az adózási kötelezettségeket. Voltak éppen európai és nemzetközi bank, bankokat arra kényszerítenek, hogy számukra végezenek nyomozati munkát. Voltak éppen tehát megkeresik azt, hogy kiszületett az USA-ban, és jelentsék ezt az USA adóhatósága számára. Még egyszer mondom, semmi közöm nincs az államhoz, az állam mégis meg akar bennünket adóztatni. Sokat azt mondják, hogy nincs kettős adóztatás. Én francia adóhatás vagyok, adó, állampolgár vagyok, de az én kotizációmat kettősen adóztatnák meg. Vagy gondolkozzanak csak, gondolkozzanak csak Boris Johnsonra, aki a ingatlan eladásból eredő jövedelem növekvést megadóztatta. Tehát higgyék el, hogy én se tudtam arról, hogy mi minden történik ezen a területen, de hogy most már tudom, mert véletlenül USA állampolgár vagyok. Tehát voltak éppen, tehát az USA e, az Európai Unió e, állampolgáraitól és cégeitől hatalmas pénz szipkáz el, és e, páriák vagyunk az európai bankokban nem kapunk hitelt, lezárják a, a számláinkat. Ez tényleg egy horror, ami történik az európai állampolgárokkal, akik véletlenül az USA-ban születtek azt szokták mondani, hogy mondd le az amerikai állampolgárságról. Egész egyszerűen ahhoz, hogy kilépjünk az Európa, az USA állampolgárságból, ez nem működne, 20-50 ezer dollárt kellene azért fizetni, hogy lemondjunk az USA állampolgárságról. Ez nem megoldás. Tehát elnézést, egy kicsit túlcsúszom. Az USA tisztában van ezzel a helyzettel. Az Obama zöld könyve 2015-16-ban a amnestiát irányzott elő számunkra, és a 2016-17-es és 17-es kongresszusi adatok szólnak az excidentelek, tehát a mi terhünkre elközt költött elvégzette ellentmondásokról. Tehát pontosan tudják, milyen helyzetben vagyunk. Egy, az IRS, az USA adóhivatalának egyik vezető ügyvédével beszéltem, és ő azt mondta, hogy tisztában vagyunk a helyzetetekkel, de hogy túl vonzó a bevétel számot, számunkra, úgyhogy nem mondunk erről le. Az Európai Bizottság pedig a FATKA ki megtárgyalásához mandátumot kért, ezt nem kapták meg. Ezért a FATKA bilaterális ügy, a bizottság meg azt mondja, hogy mi mossuk kezeinket. Az Európai Unió, én nagyon büszke vagyok arra, hogy az extrateritoriális USA törvények Franciaországa hatásáról egy anyagot fogadtak el. Tényleg itt befejezem, befejezem köszönöm, hogy két perccel ráhúzhattam, túlhúzhattam. Az USA az OECD fatkárt nem hajlandó aláírni a CRS-t. Tudjuk, hogy Wyomingban, Delawareban mindenfajta zavaros árnyék cégek működnek, és tudjuk, hogy sok milliárd USA dollárt fizetnek ki azért, mert a fatka működik, a fatkát pedig a reciprocitás alapján adták el az európaiaknak. A YouTube-on látható Robert Stack felszólalása itt az Európai Parlamentben reciprocitás kölcsönösséget ígértek, és az, arról volt szó, hogy 2016. De, december 31-ig létrejön a kölcsönösség, de az amerikaiak soha nem lesznek eh, recipro, nem adják a kölcsönösséget a fatka, tehát a reciprocitás igényüket, a ígéretüket az amerikaiak nem tartották be, és ilyen módon eh, továbbra is páriak vagyunk. Egy szóval én azt szeretném kérni önöktől, a, hogy a bizottság az olyan országok, mint Svájc és Monaco esetében is eh, tettek valamit, mégpedig, hogy mandátumot kértek a tagállamoktól azért, hogy az amerikaikkal újra tárgyalják a fatkát, mégpedig azért, mert nem tartják be az ígéretüket a reciprocitásról. És kényszerítsék őket arra, hogy biztosítsák az amnestiát mindenki számára, az excidentelek számára. Ez tehát a fő kérésünk, és elnézést, hogy piciket eh, túlhúztam az időt. Köszönöm. Much for the story. Now let's open the... Most megnyitom a vitát, illetve először a bizottság képviselőjéhez fordulok, Nikoló Brignoli úrhoz. Köszönöm szépen, elnök asszony, mindenkit köszönteni szeretnék. Ami ezt a petíciót illeti, itt egy nagyon bonyolult kérdésről van szó, ezt belátjuk, és a, a bizottság a több DG is képviseli, a petíció számos ügyet érint, én, én a Payment Accounts irányelv állítólagos megsértésére összpontosítanék, amit a petíció benyújtója hangsúlyozott is. A petíció azt állítja, hogy nem lehet alapvető pénzügyi szolgáltatásokhoz hozzáférni azoknak, akik amerikai számlával rendelkeznek, hiszen a FATKA nemzetközi megállapodás értelmében bírság sújtaná őket, ezeket a tagországok, ezt a tagországok aláírták. Ami ami az excedenterekre vonatkozó irányelvet illeti, az EU-s fogyasztók esetében, akik jogosan tartózkodnak az EU-ban, de speciális termékre is kitér az irányelv, tehát nem lehet diszkriminálni őket nemzetiségük alapján, vagy lakóhelyük alapján. Ami a bankok kötelezettségét illeti, mi szerint a FATKA szabályának eleget kell tegyenek, azt gondolom, hogy ezek a bankok nem tagadhatják meg azon polgárok és fogyasztók számára, a hozzáférést, akik az EU-ban rendelkeznek lakhelyen. Hogyha ez így van, akkor ennek okai után szívesen utána járnak, és ami a 16-os cikk megsértését illeti úgy szintén. Az irányelv szeptember 18-án lépett hatályba 2016-ban, és most ennek eh, megvalósítását ellenőrizzük, például Well, then please share that information with us, because in the petition that information... A petícióból az úr által említett információ hiányzik az említett típusú termékre nézve. Azt gondolom, hogy jelenleg most még ezt a párbeszédet ne kezdjük el a termékről, hanem a bizottság adjon először mi hamarabb írásbeli választ. Sírmele asszony kaposzott most szinte a bizottság képviseletében. Én is köszönteni szeretnék mindenkit. Van a Bridget Justice képviselmi, és az alapvető jogokra, illetve az adatvédelmi jogokra szeretnék utalni, amelyet felvetett a petíció benyújtója is, és felhívnám a figyelmet arra, hogyha a tagországok személyes adatokat osztanak meg az USA-val, a FATKA alapján, akkor kötelező az Európai Adatvédelmi Akinak az alapvető emberi jogokat 8-as cikkeinek megfelelniük, és a személyes adatok átadásának a hazai adatvédelmi szabályokhoz kell igazodnia, ezek meg kell felelni. 95-46 per IC rendelet és elhangzott egy speciális pont, a petíció benyújtója ezt megnevezte, a széleskörű adatok, amelyeket a FATKA kontextusában kérnek, és ebből a szempontból azok az elvek, amelyek alkalmazóak, az adat továbbítás szükségességére utalnak, illetve amikor adatot kérnek, akkor meg kell vizsgálni azt, hogy ez nem túlzott-e, szükség van az adott célhoz ezekre az adatokra, és ezeket az elveket a tagországoknak alkalmazniuk kell, viszont az adatvédelmi jogalkotás megvalósítása felügyelete a nemzeti hatóságok kompetenciájába tartozik. Az adatvédelmi felügyeleti hatóságok kezében van, mindez a tagországokban, nem tette az ír-francia kérdést. Azt javaslom önnek, hogy vegye fel a kapcsolatot a francia és vagy ír adatvédelmi hatóságokkal, hogyha az adatvédelmi hatóságoknak van kompetenciájuk a beavatkozásra, akkor egy hivatalos panaszt is benyújthat hozzájuk. Köszönöm. Köszönöm szépen. a helyre, asszony. Én is köszönteni szeretnék mindenkit. Ami az adózási szempontot illeti, ez is elhangzott korábban, a FATKA megállapodások, bilaterális megállapodások az EU tagországai és az USA között. A bizottság nem volt aláíró fel ezekben a megállapodásokban, kivéve, hogyha az EU-s törvénynek szérülnek, akkor az Európai Bizottságnak nincsen speciális szerepe az anyagot illetően. Elhangzott az és a petíciót benyújtó felhívta figyelmet arra, hogy a az EU-s megállapodásoknál Andorrával, San Marinóval, Monakóval, Svájccal mi a mandátum. Ezek esetében a bizottságot sötétes mandátummal ruházták fel a tagországok az említett e, megállapodások tárgyalásain. Az információ e, hatája hasonló a fatkához, hiszen ezek a megállapodások e, arra vonatkozik az OECD standardja is, és ez pedig a fatkára támaszkodik. Köszönöm. Köszönöm szépen. Köszönöm a hozzászólásokat. Most pedig a kollégákat kérem meg, hogy szóljanak hozzá a vitához. Impelt uh, kolléganő először. Köszönöm szépen, elnök asszony. Először is el szeretném mondani azt, hogy amit mondok, az nem a bizottságot képviselő három személy ellen szól. Én tudom azt, hogy önöket hírhozóként küldik, én nem akarom előni a hírhozókat. Azt gondolom, hogy a politik üzenet az a következő egy nagy hülyeség, amit hallottunk a bizottságtól. Én ezt az esetet öt éve követtem figyelme. Én voltam a az első, aki felvetette a parlamenti kérdést 2012. márciusában, tehát hogy a bizottság azt mondja, hogy ja, tényleg nem lehet uh, számlát nyitni, hát erről nem tudtunk. el az információt, ó, tényleg az adatvédelmi jogaik sérültek, akkor hívják fel a nemzeti adó, illetve adatvédelmi hatóságaikat. A bizottság nagyon válogatós, amikor arról van szó, hogy használja a kompetenciáit, vagy sem, vagy ezeket átlépje, vagy sem. El tudja valaki magyarázni nekem azt, hogy miért nincsen jogalapja annak, amiért nem lehet az amerikaiaknak megmondani azt, hogy nem férhetnek hozzá korlátlanul az Európában élő személyek adataihoz, viszont van e, e, jogalapja a Törökországgal kötött e, alkunak. Tehát a fiskális kompaktnak sem volt e, jogi alapja, tehát hogyha a jogalap kiválasztása van szó, szóval akkor annak nagyon válogatósak. A bizottság minden esetben, amikor a bizottságról van szó, akkor a bizottság azt mondja, hogy jaj, de magasan van a léz. Tehát itt a polgárok jobbai sérülnek, és a bizottság nem teljesít a kötelezettséget, és őszintén szóval, hogyha megnézem azt, hogy ez a szakbizottság hogyan működik, politikai szakbizottságnak hívja magát, annyira technikraták, az Európai Bizottság, nem önök, akik itt ülnek személy szerint, hanem a főnökeik, autokraták. Az önök feladata volna az európai polgárok érdekeinek védelme. Én nem akarom azt hallani, hogy mik a, az érvek, a jogi érvek okok miatti elbújásnak. Hány olyan USA belé van az EU-ban, akiknek jogai sérülnek. Nem tudnak például folyószámlát nyitni. Ezek a személyek miért ne férhetnek hozzá más pénzügyi termékekhez? Azért, mert amerikai állampolgársággal rendelkeznek? Nem csak a nemzetiségi hovatartozásról van szó, hanem olyan esetekről, amikor valakinek a gyereke az USA-ban tanul. Mi az ő bűnök? Miért zárják ki őket az alapvető szolgáltatásokhoz való hozzáférésből? Önök mit mondanának erre? Mit jelent az, hogyha ezek a polgárok kirekesztődnek? Olyan polgárok, akik normális életet szeretnének élni. Mindaz, amit önök magától értetődőnek neveztek itt meg. Elnök asszony, azt gondolom, hogy a bizottság válaszai nem eh, kiregítőek közel sem. Én pedig ragaszkodom ahhoz, hogy ezt tegyük egy magasabb szintre, ne zárjuk le a petíciót, tartsuk nyitva, és politikai szinten kövessük ezt az anyagot, illetve biztosítsuk azt, hogy az Európai Bizottságnak ez a parlament elmondja azt, hogy kapja össze magát, találjon megoldást olyan személyek számára, akik évek óta, nem szeptember óta, hanem évek óta nem férnek hozzá alapvető pénzügyi szolgáltatásokhoz, hiszen ez az Európai Bizottságnak a kötelessége, és hogyha a bizottság nem hajlandó a polgárok érdekeit szolgálni, akkor azt kell őket küldeni. És ha megnézem azt, hogy a bizottság a sok politikai területen hogyan működik, akkor én azt javaslom, hogy küldjük őket haza, egyre inkább erre hajlok, hiszen megtagadják, hogy kötelezettségeiknek, kötelességüknek eleget tegyenek. Így érzek, elnök asszony. Elnök, köszönöm szépen. Mindenki egy kicsit sokkolva van ezt a megjegyzést egy kicsit meg kell emésztenünk. El szeretné, mert magyarázom, mert még egyszer? Nem, nem, most erre nincs szükség, az ön üzenete egészen világos volt. Van-e valaki, aki még szót kér ehhez a ponthoz? Járek még te sem, mi van itt? Akkor a petíció benyújtójához fordulok ismét, és két percet kap mondja hogy mit vár tőlünk. Azt gondolom, Szofi ezt ékesebben megfogalmazta, mint én. Több ezer accidentális európai-amerikai van nálunk, tehát itt nem arról van szó, hogy az ő rájuk vonatkozó információ került megosztásra. Én egy német accidentális amerikáira utalok. Az édesanyja haldoklik, tehát ő kezeli a folyószámláját. Ez az amerikai ellenőrizheti a német édesanyjának a folyószemletet. Ez a német állampolgár, aki semmi közel az USA-hoz, arról szóló információk eljutnak az USA-hoz. És több százezer példát mondhatnék még. Mi azt szeretnénk, hogyha a bizottság kérne egy mandátumot, mint ahogy ez sikerült Monakóval, Svájccal szemben megtenni, hogy átvizsgálják, átdolgozzák a fatkák, és a kölcsönösség elve értelmében kössék meg az újabb megállapodást, és ez a feladata a bizottságnak. Erre van szükségünk. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen a megjegyzéseit, illetve sostársai megjegyzéseit is. Köszönöm, hogy felhívták a figyelmet erre a témára és problémára. Nem könnyű összegeznem e, ezt a pontot. Azt gondolom, hogy egy másik szintre kell vigyük ezt a témát. Én felt kolléganőnek igaza van, politikai szinten kell ezt továbbvinni. Amit mi szakbizottságként megtehetünk, az az, hogy természetesen nyitva hagyjuk a petíciót, és én ezt a koordinátorok külésére visszaviszem, azért, hogy megnézhessük, mit tehetünk. Hát fontos, hogy leltárt készítsünk az ECO véleményéről, a LIBE véleményéről, ezek erőteljesen fogalmaznak, nem is kell megismételjem milyen ezekben, és hogy erre van szükség. Én nem tudom megem, megígérni mindezt most, de azt megígérhetem, hogy a koordinátorok ülésére ez e, napirendre kerül. Egyet tudnak ebben érteni velem? Köszönöm szépen, akkor folytatjuk a munkát. To the annual report on European Ombudsman. Ami az éves jelentést a 2016-os ombudsmani jelentés. Mici asszony az előadó, öné a szó. Thank you, Chair. Thank you very much for giving me the floor. Köszönöm szépen a szót. Ami ezt a jelentést illeti, Többször is elmondtam már, Emily Rally is itt volt eh, akkor, hogy nagyra értékelem az Európai Ombudsman munkáját, jól olvasható, tartalmas ez a jelentés, és nagyon is eh, állampolgár barát. I will not go into um, a of... Kiváló munkát végzett az ombudsman asszony és nem is akarok a részletekbe bocsátkozni, csak arról szeretnék beszélni, ami majd a jelentésemben szerepel szándékaim szerint. A legfontosabb ajánlásaim az ombudsman felé a következőek, hogy folytassa a stratégiai vizsgálatát a bizottság átláthatóságával kapcsolatosan már, ami a kötelezettségszegési panaszokat illeti, tovább is monitorolja az átláthatósági ajánlásokat, a kereskedelmi tárgyalásokban harmadik országokkal, az Egyesült Királyságot is beleértve, az átláthatóságról az EU döntéshozatali folyamataira nézve, az ECB, az EIB és az Eurogroup esetében továbbra is nyomon kövesse az EMI-t, az Európai Gyógyszerügynökséget, az átláthatóság és az információ elérhetősége érdekében a klinikai vizsgálatokról. Vannak ajánlásaim a bizottság felé is, illetve más EU intézmények felé az ombudsmani jelentés alapján a következők. Figyelembe, hogy vegye figyelembe az ombudsmani ajánlásokat, és új etikai kódexet alkosson a tisztviselők számára a szerződésbeli kötelezettségek fényében, például amikor a biztosok az egyik munka, egyik pozíció töltik be a másik után, itt összeférhetetlenség merül fel, egy átláthatósági nyilvántartást kell vezetni, illetve teljes mértékben végre kell hajtani az ombudsmani ajánlásokat már, ami a speciális tanácsadó kijelölését illeti, illetve a szakértői csoportok összetételét. Ezek az én ajánlásaim már, ami az ombudsmani jelentést illeti. Ezek a bizottsághoz intézett ajánlások és az ombudsman utókövetési intézkedéseire is kíváncsi vagyok az úgynevezett aranykapuval kapcsolatosan, illetve az ombudsman vizsgálatával kapcsolatosan olyan panaszok nyomán, amelyeket fogyatékossággal élők nyújtottak be a vonatkozó EU ENSZ egyezmény összefüggésében. A lobbikkal is kell, hogy foglalkozzon, a Szankor főigazgatóság intézkedéseivel kapcsolatosan, már ami az ENSZ dohány ellenőrzési egyezményét illeti. Összefoglalva, az előző jelentésekre emlékeztet, egyeztetve az európai állampolgári kezdeményezésekkel kapcsolatosan. A jelentés hangsúlyozza azt is, hogy a közérdekű bejelentőkkel kapcsolatosan milyen munka folyik, és az EU intézmények hogyan biztatják a közérdekű bejelentőket a munkájuk folytatására. A terjedelem nyilván korlátozott, módosításokkal még lehet élni, ami az időzítést illeti a jelentést. Július 11-én vizsgálja a bizottság, igen, az a ma- mai nap. Július 18, én bocs, ezt véletlenül mondtam. A módosítók határideje 18-a, július 18-a 3 óra, a PETI október 11-12-én szavaz, a plenáris pedig a tervek szerint november 1-én. Köszönöm, Melléne. Köszönöm ezt a nagyon egyetemű, világos áttekintést a jelentés tartalmával kapcsolatosan. Gyerek kérte a szót. Az EPP nevében ő az árnyék előadó. Igen, köszönöm az EPP nevében. Szeretnék először is köszönetet mondani az előadó asszonynak azért, hogy előkészítette ezt a e, jelentéstervezetet, ami nagyon átfogó, kiegyensúlyozott, jól struktúrált, foglalkozik minden fontos területtel, amelyek az európai ombudsmanra és hivatalára vonatkoznak. O'Reilly asszony munkáját a kezetektől nagy figyelemmel kísérem, elképzelései hozzájárult hozzájárultak ahhoz, hogy állampolgár barátabb váljon ez az ügynökség, és ez a megközelítés az általa kiadott dokumentumokban is tükröződik, illetve a kommunikációs stratégiában is, és a szervezett rendezvényeken is. Nehéz időket élünk, és ilyenkor még fontosabb, hogy az európai intézmények és állampolgárok között áttongó szakadékot áthidaljuk. Az a benyomásom, hogy a szolgálat hozzájárul ehhez a célhoz. Az interaktív útmutató segítségével például mindenki navigálhat az a honlapon, az előadó megemlítette a kötelezettség segési eljárásokat a nyolcas pontban. Ez nagyon fontos téma, hogy a bizottság tegyen erőfeszítéseket a dokumentumok elérhetőségére nézve, az információk elérhetőségére nézve, különösen az EU kísérleti eljárások tekintetében, a petíciók vonatkozásában, illetve hogy folytassa az ombudsman a stratégiai vizsgálódást a bizottság átláthatósága tekintetében már, ami a kötelezettség szegési panaszokat illeti az EU kísérleti eljárásokban. A szokásos követési eljárást kell lefolytatni, és felhívnám a 9-es pontra is a figyelmet az átláthatóság a nemzetközi kereskedelmi tárgyalások és megállapodások tekintetében. Nagyon fontos az átláthatóság az állampolgárok számára, mivel nagyon sok mítosz keletkezett a tárgyalásokkal kapcsolatosan. Arról sem szabad elfeledkezni, hogy az átláthatóság nem szabad, hogy az Európai Unió tárgyalási helyzetét roncsa. Nagyon fontos itt a jó egyensúly, az átláthatóság fontos, de nem akarjuk, hogy az átláthatóság gyengítse az EU tárgyalási helyzetét, tárgyalási pozícióját. Köszönöm szépen, Beatrice. Köszönöm szépen, elnök asszony. Javier Merte nevében, ő az árnyék előadója az AD frakciónak. Szeretnék az előadónak köszönetet mondani. Nagyon elégedettek vagyunk a munkájával az AD nevében módosítókat fogunk benyújtani az átláthatósági kötelezettségek bővítése tekintetében, az Európai Tanács vonatkozásában is. Fontosnak tartjuk az pénzügyi és ipari lobbik vizsgálatát. A dokumentumokat nem hat hónapos késedelemmel, hanem hamarabb kell rendelkezésre bocsátani, az ombudsmani hálózatnak is át kell ezeket adni, hiszen ez az intézmény kardoskodott elsősorban amellett, hogy létrejön az Európai Ombudsman intézménye. Köszönöm. Köszönöm szépen. A bizottságnak nincsen mondani valója, úgy látom. Úgyhogy Marlin, visszaadom a szót. Köszönöm szépen. Nincsen több mondani valóm. Nagy kíváncsisággal tekintek az árnyék előadókkal való munka elébe. Kiváló. Akkor ne feledkezzünk el arról, hogy 18 ig július 18-ig délután 3 óráig lehet benyújtani módosítókat a szokásos eljárásban. A következő témánk egy rendelet, felülvizsgálata az állampolgári kezdeményezésekről. Valesza úr, ön az előadó, tessék parancsolni. Köszönöm szépen, elnök asszony. Először is el szeretném mondani, hogy nagyon fontos, hogy az európai polgári kezdeményezésről szóló rendelet felülvizsgálatáról elgondolkozunk. Az AFKO és a KULT felelősek ezért az Európai Bizottság idén év végéig akarja az áttekintést elkészíteni, ezért tehát nagyon becsvágyó a naptár. Azért, hogy fontos inputtal gazdagítsuk a bizottságot, hogy hogyan fejlesz tovább ezt a fontos eszközt. Ennek eredményeképpen a szakbizottságunkban e hét végéig lehet csak angolul benyújtani a módosítókat. Tudom, hogy ez nem a megfelelő eljárás, de egyszerűen nincs elég időnk hogy másként járjunk el. Köszönettel tartozom az árnyék jelentéstevőknek, hogy együttműködtek. A 36. hét a legalkalmasabb az árnyék jelentéstevő ülésre, a titkárság felveszi önökkel a kapcsolatot, egy konkrét javaslatot terjesztek elém. Sajnos nagyon korlátozott hozban tudjunk a szempontokról beszélni, de én öt pontra korlát, korlátozódom majd. Egyrészt a befogadhatóság, elfogadhatóság fontos, hogy a bizottság átláthatóbbá tegye, hogy milyen eljárásban dönt a polgári kezdeményezést, kezdeményezések befogadásáról, tisztázza a kritériumokat. Fontos, hogy az Európai Polgári Kezdeményezés regiszterében nyilvánossá tegyék a döntés kritériumait is. A Stop TTIP kezdeményezés esetében a, is fontos, hogy így jártak el. Az eszközt a, a lehető legfelhasználóbarátobbá kell tenni, Fontos tehát, hogy az online aláírás gyűjtés rendszerét egyszerűsítsük, és verifikáljuk a technológiai akadályokat, tisztázzuk azért, hogy ezeket lebonthassuk. A bizottságtól elvárjuk azt is, hogy az adatok um, iránti kötelezettségben mutatkozó különbségeket eh, felszámolja az egyes tagállamok között. Támogatom az AFKU javaslatát, hogy a bizottság az online aláírás gyűjtést centralizálja. Úgy gondolom, hogy ez már a meglévő eh, online platform technológiákat eh, ötvözheti, és szinergiákat alakíthat ki ezen felül arra is szükség van, hogy az átláthatóságot növeljék az európai polgári kezdeményezés finanszírozása tekintetében. Harmadsorban az egyablakos megoldás. Fontos, hogy a polgári kezdeményezés szervezői számára világosra tegyük, hogy milyen feltételeknek kell megfelelniük, és világosra tegyük, hogy komolyan veszük ezt az eszközt. Ezért javaslom, hogy a polgári kezdeményezés vonatkozó információkat egyablakos megoldássá tegyük, és megfelelő jogi alapot találjunk a e kezdeményezés végrehajtására. Fontos tehát, hogy egy helyen mindenfajta információt kezeljenek, illetve megadjanak. Negyedsorban fontos a teljes potenciál kihatás, kihasználása. Az AFKO javaslatában a sikeres eci ig vagy polgári, európai polgári kezdeményezések nyomon követéséről van szó. Az Európai Parlament, mint társ jogalkotó teljes súlyát ladba kell, hogy vesse. Úgy gondolom, hogy a tematikus, el, tematikus szempontból kell az illetékes szakbizottságot kijelölni, és a mi szakbizottságunkat mindig társultként kell becsatolni. Mi rendelkezünk a legközvetlenebb kapcsolattal az európai állampolgárokhoz ugyanis. A meghallgatások fontos, hogy inkluzív, bevonó természetűek legyenek, független szakértőket vonjanak be, és hogyha lehetséges, az ő utaztatási költségeiket is meg kell téríteni, épp úgy, mint a petíciók benyújtóinak költségeit is megtérítjük. Ötöt sorban a érdekek összeütközése, vagy az összeférhetetlenség kérdése. Az összeférhetetlenség ről a bizottság belső szabály könyvében beszél. A bejegyzési szabályok, illetve a jogalkotói nyomonkövetés során is tisztába kell tenni, hogy nem jön létre összeférhetetlenség. Mindenki számára világos, hogy a bizottság rendelkezik ez jogkörökkel, hogy az összeférhetetlenséget kizárja. Ennyit akartam most mondani, elnézést szeretnék kérni a szoros határidőért, de örömmel működöm együtt az árnyék jelentéstövőkkel. Köszönöm szépen, elnök asszony. Megnyitom a szót, Besszerre asszony, tessék. Köszönöm szépen, elnök asszony. Nem sokat tudom ezt kiegészíteni. Az előadóval lesz a úr nagyon jól és részletesen áttekintette a legfontosabb témákat, amelyek mindannyiunkat érintenek. Az előző véleményt az AFKO-val közösen készítettük az állampolgári kezdeményezésről. Szeretnék az ALDE részéről csak a befogadhatósággal, az adatok védelmével, személyes adatok védelmével és a hatékonysága kapcsolatos aggájainkról beszélni. A legnagyobb kihívás az, hogy integrált legyen az ügykezelés, és így helyreállítsuk az állampolgárok bizalmát. Az európai intézmények egyértelmű és felismerhető arculattal kell, hogy jelentkezzenek mind a fizikai ügyintézésben, mind a virtuálisban. Ez nagyon lényeges, és az is, hogy az európai intézmények válaszát a bizottsággal egyeztessük, és beszéljünk arról, hogy a felülvizsgálat mikor lesz, egyértelműen állapítsuk ezt meg. Az állampolgári részvétellel kapcsolatosan ez az egyik legfontosabb ígéretünk, az Európai Államkollégársága kapcsolatosan készül egy jelentés minden három évben, Ez egy eszköz, egy egyébként összehasonlíthatatlanul hasznos eszköz lenne, de eddig kutarcot vallott. Ennek az okait is meg kell vizsgálnunk. Köszönöm. Mrs. Köszönöm szépen, Mici asszony. Köszönöm, elnök asszony. Meg szeretném köszönni Vadasza kollégának a jelentést, ez egy nagyon átfogó vélemény, nem is jelentés vélemény, nagyon komplex témáról van szó, amelyet újon újra napirendünkre veszünk. Valasz a kollega egy nagyon jól kiegyensúlyozott véleményt készített el, és nagyon fontos, hogy a Peti már egyszer megnyilvánult az ECI, vagy az Európai Állampolgári Kezdeményezés kapcsán. Egyetértek az a szerző véleményével, hogy átláthatóbbá kell tenni a kritériumokat, egyszerűbbé kell tenni az online gyűjtést, illetve a technológiai akadályok meghaladását is előbbre kell vinni. Valamint egyetértek azzal is, hogy a polgári kezdeményezést one-stop shop egy egyablakos megoldásban kell végrehajtani, illetve hogy arra is szükség van, hogy a sikeres uh, ilyen uh, kezdeményezéseket megvalósítsuk. Ugyanakkor egy kérdésem van az AFKU-val kapcsolatban. Nem tudom, hogy a jelenlegi AFKU jelentésről beszél-e. Hát ezt nem tudjuk prejudikálni. Ez még nem készült el, tehát erre nem tudunk utalni, hiszen az AFKU még most írja ezt a jelentést, véleményt. Én egy-két módosítót fogok ezzel kapcsolatban benyújtani, hiszen úgy gondolom, hogy biztosítanunk kell, hogy a bizottság valóban áttekintse az európai polgári kezdeményezésről szóló ö, jogi norma szöveget, és egyszerűsítse azt. Egy átláthatóbb eljárásra van szükség a regisztráció során, és ö, az európai polgári kezdeményezés természetéről és hatájáról egyértelműen kell fogalmazni. A bizottságnak konzisztensebb megközelítést kell alkalmazni, különösen a kérvények elutasítása tekintetében. Ezen felül pedig a súlyos kérdéseket felvető kérdések körül akár a parlament is eszmét cserélhet azért, hogy a megfelelő kommunikációs célt szolgálják, e, e, szolgálja ez a jogeszköz. Vannak technikai kérdések, mint például adatgyűjtési eljárások, vagy az online aláírás gyűjtési kérdések, vagy a 12 hónapos határidő, amelyeket fel kell vetni. Köszönöm tehát az előadónak a munkáját, köszönöm. Köszönöm, Teri Cabras úr. Thank you, thank you very much. Thank you to... Köszönöm szépen, elnök köszönöm, köszönöm az előadónak ezt a kitűnő véleményt, amelyet ki készített. Én úgy gondolom, hogy a jelenlegi kihívások, amelyek a polgári kezdeményezési rendszerben működnek, három csoportba osztegezhetők, restriktív a kiválasztási folyamat, a bizottság nem folytat nyomonkövetést, harmadsorban pedig az aláírás gyűjtés túl bonyolult. Az előadónk úgy hiszem, hogy jó és pontos módon veti fel ezeket a kérdéseket. Néhány módosítót be fogok nyújtani, amelyek a jelenlegi hiányosságok kérdését vetik fel, és ezek közül egy-kettőt, a módosítóim közül néhányat meg szeretnék említeni. Egyrészt szükség volna egy független testület felállítására, amely az eredeti ellenőrzéseket végrehajthatná, és így elkerülhető volna, hogy a bizottságon belül összeférhetetlenség jönne létre. Másodszorban az olyan ö, kezdeményezéseket, amelyek ö, szerződés módosítást igényelnek, nem fogadnék be. Harmadsorban pedig segíteném, hogy minden tagállam hivatalos nyelvét alkalmazni lehessen. Negyedsorban növelném az átláthatóságot, illetve a finanszírozás és a szponzorálás ellenőrzését, és ötödsorban, sorban, és ez tudom, hogy ön számára is nagyon fontos, de valóban nagyon fontos pont, ezért én is említem, biztosítani kell, hogy a bizottság egy olyan jogalkotói kezdeményezéssel álljon elő, amely öm, nyomon követi a sikeres öm, öm, polgári kezdeményezés sorsát, hogyha az emberek milliónyi aláírás gyűjtenek össze, és a bizottság semmit sem tesz, akkor bizony ez nem tesz jót az európai intézmények megítélésének és az európai állampolgárok elvesztik a bizalmukat. Emlékszem arra, amit Timmermans úr mondott az egyik találkozónkon néhány héttel ezelőtt. Azt mondtam, ne, legyen túl, ne legyenek túl magas elvárásaik az európai polgári kezdeményezés kapcsán. Nos, hát ez nem valami nagyon stimuláló vagy megnyugtató, amit mondott. Éppen ezért Valesze úrnak és minnyájunknak sok sikert kívánok. Köszönöm. Thank you very much, and you are also included. Köszönöm szépen, ez önre is vonatkozzon, a jó szerencse kívánalom, visszaadom az előadónak a szót, hogyha még valamit hozzá szeretne tenni. Azt hiszem, hogy minnyáján értjük, hogy milyen fontos ez a jogeszköz, ez az instrumentum ahhoz, hogy javítsuk, különböző álláspontunk van, de összességében azt hiszem, hogy minnyáján egyetértünk abban, hogy a egy-két eh, szempontot javítani kell. Örülök annak, hogy itt eh, közös megállapodásra jutottunk a legtöbb területen. Hát a független bejegyző testület tekintetében nem hiszem, hogy a bizottság ebbe valaha beleegyezne, de hát ezt legalábbis megpróbálhatjuk, hiszen világos, hogy itt egy eh, összeférhetetlenségi eset áll fenn. Kíváncsian várom a módosítókat, és örülök, hogy a legtöbben egyet tud megérteni, amit mondtam. Köszönöm. Excellent, very good, and now I, I need... Kitűnő, nagyon jó. A módosítók benyújtásának határideje péntek, július 14-e délután 3 óra, csak angolul lehet őket benyújtani, erre felhívta a jelentéstevő is a figyelmet. A 84 AMS nem lesz elérhető, de manuálisan is le lehet hívni. Ezzel le is zárjuk a mai ülés, hiszik vagy nem. És a következő szakbizottsági ülésünkre szeptember 7-én kerül sor, ez egy egész napos ülés lesz. Addig pedig mindenkinek nagyon kellemes nyarat kívánok mindenki, legyen sok fagyit, fürödjön a tengerben, és még szebben térjen vissza.